A tribünön az európai polgári díj díjazottjai foglalnak helyet. Ezzel a díjjal díjazzuk az Európai Uniós integrációért és a népek közötti megértésért tett lépéseket. Ma a Yehudi Menuhin teremben egy rendezvényre kerül sor, a kitüntetettek tiszteletére sok, tiszteletére sok szeretettel köszöntöm Önöket. Köszönöm szépen. Most akkor rátérünk a napi rendre. A 149-es cikk eh, alapján a házszabály 149. cikke alapján elfogadott eh, végleges napi rendtervezetet elküldtük. A néppárt a külügyi képviselőnek a nyilatkozatát kéri Venezuela ügyében, hogy ezt tűzük tehát napirendre, utolsó előtti pontként, az egyperces felszólalások előtt, és állásfoglalással, amely állásfoglalásról a márciusi plenáris ülésen kell majd szavazni. A a néppárt ezért azt kéri, hogy a mai ülés 22 óráig hosszabbítsuk meg. Luis de Grandes Pascual szeretné megindokolni ezt a kérést. Poéza. ez er? Péter kolléga! Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Petición ha sido expresada por su señoría. Azt hiszem, nagyon világosan mondta el, hogy mi a kérésünk. Azt kérjük, hogy hosszabbítsák, vagy hogy módosítsák a napirendet, Tűzünk napirendre Venezuela kérdését, és szeretnénk, hogyha a jövő Strasburgi ülésszakon állásfoglalást fogalmaznak meg erről. Ennek egyértelmű okai vannak. Decemberben az Európai Parlament elfogott, elfogadott egy állásfogadást nagyon nagy többséggel a venezuelai helyzetről. Még három hónap sem telt el, a helyzet egyáltalán nem javult. Kivételes helyzet van. Újabb embereket börtönöztek be, politikai üldöztetésről van szó, és nagyon nagy a veszély annak, hogy komoly zavargások történnek. Tegnap egy 14 éves gyermek vesztette életét az összetűzéseknek következtében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ki szeretne a javaslat mellett hozzászólni? Mellette tehát, ki kívánja ezt indokolni? Senki ellene szeretne valaki felszólalni? Albiol képviselő, tessék. Köszönöm szépen. Az Európai Egyesült Baloldal részéről nem tudjuk azt elfogadni, hogy ezt a napirendi pontot fölvegyük a napirendre. Úgy gondoljuk, hogy csak azért akarják ma ezt napirendre tűzni, és azért akarják karakas polgármesterének letartóztatását megvitatni, állam, akit egyébként állam csínyel vádolnak. Azért kívánják ezt megtenni, mert nem, nem fogadják el azt, hogy milyen kormánya van Venezuelának, és milyen, át, milyen átalakulás folyik Latin Amerikában. Ez egy legitim kormány, a nép választotta meg. 2002-ben Chavez elnök úrral kapcsolatban ugyanez elfordult már. Úgy tűnik, hogy önök szerint az bűn, hogyha valaki megpróbálja az emberek millióit kirángatni a szegénységről. Pillanat pillanat. Hát, hogyha végül is e, már végzett, akkor jó, de tulajdonképpen csak több hozzászólási időt szerettem volna adni önnek. Kedves kollégek, az ilyen ez, e, az ilyen hozzászólásoknál a kollégákat arra kérem, hogy hallják, hallgassák végig a hozzászóló kollégákat, több mint egy percet úgy sem kapnak eh, a hozzászóló kollégák. Kedves képviselőasszony, én segíteni akartam önnek, több időt akartam önnek adni, de hát ön gyorsabb volt, mint az én eh, ajánlatom. Ki támogatja Grandes Pascual kollega javaslatát mellette, ellene, tartózkodás, akkor ezt kis többséggel elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy 22 óráig tart az ülés. So. Wir zum ersten Punkt der Tagesordnung. Rátérünk az első napi rendi pontra, az Európai Bizottság nyilatkozata, az Energia Unió stratégiai keretéről szóló határozat elfogadása. Maros Sefcsovicsnak adom meg a szót. Honorable Mr. President, honorable... Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Az a döntés, amelyet az Európai Bizottság hozott néhány órával ezelőtt az Energia Unióról,